EU-s jogszabályok is a kulturális javak behozatalával kapcsolatban. Jelenleg azonban a behozatallal kapcsolatban vannak kiskapuk. Egy 2009-es jogszabályunk pedig az exporttal foglalkozik, és nem pedig a behozatallal. Tehát a célunk az az, hogy megnézzük, meg, hogy definiáljuk, hogy mit is jelent az, hogy illegális, hogyha szabad így neveznem, illegális kulturális javak, mit is jelent ez alapul pedig azokat a jogszabályokat vesszük, amely országból érkezik az adott, érkeznek az adott kulturális javak. Tehát csak akkor szabad beengedni őket az Európai Unióba, hogyha azokat jogellenesen szállítják ki egy harmadik országból. A szövegben először is egy fogalom meghatározás látható magukról a kulturális javakról. Itt már a meglévő megegyezésekből, egyezményekből vettünk <clears throat> inspirációt, például az UNESCO, illetve az ENSZ egyezményekből. Ami pedig a kort illeti, tehát hogy mennyi idősek ezek a kulturális javak és mennyire értékesek emiatt. Itt alapul a 250 évet vettük, ez a jelenlegi, um, jelenlegi ENSZ um, jogsz, dokumentumokban uh, szerepel. Így módon pedig egy engedélyrendszert alakítunk ki a leginkább, je, leginkább veszélyeztetett műemlékek esetében, kulturális javak esetében. Ezek kéziratok, műemlékek, illetve archeológiai leletek kell egy behozatali nyilatkozat, illetve egy azonosító, egy műemlék azonosító, amely szintén nemzetközi szinten lesz majd meghatározva. Kitértünk a büntetésnek a kérdésére is, arra, hogy legyen valamilyen eltántorító ereje a jogszabályoknak, és szabad zónákat is belevettünk a szövegbe, ahol azt gondoljuk, hogy a szabad behozatal még mindig kell, hogy mindig meg kell, hogy maradjon, annak érdekében, hogy ne legyenek problémák, és ideiglenesen lehet ezeket a kulturális hozatára vonatkozó szabályokat alkalmazni. Van egy terület, ahol már elkezdődtek az eszmecserék, itt a forrásország, illetve a célország közötti különbözőségre gondolok. De nagyon érdekes téma, most nem mennék bele a részletekbe, de szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a mi alapcélunk, fő célunk az az, hogy a forrásország jogszabályait szeretnénk érvényesítetni, és nem szeretnénk, hogyha könnyen meg lehetne kerülni ezeket a szabályokat, csak azért, mert más terület re viszik ki a kulturális javasokat. Java, javakat. Kedves elnökök, ennek az alap célja ennek a jogszabálynak az az, hogy a vámhatóságokkal együttműködve ezeknek a javaknak a kulturális behozatalát a kulturális javaknak a behozatalát megelőzzük, és megfelelő egyensúlyt találjunk a kötelezettségek között, tehát a kereskedelmi kötelezettségek között, valamint azon szükséglet között, hogy azért az adminisztratív terhek eléggé egyszerűek legyenek. Kedves elnökök, itt be is fejezném, és a plusz időmet a többi kollégának ajánlanám fel. Köszönöm, ugye az elnök, nagyon köszönöm. A következő ö, szakértőnk Patrick Versluis, aki a belga vám hatóságtól érkezett. 6 percre az övé a szó. Thank you, Chair, for this Köszönöm, elnök úr, köszönöm, elnökök, ezt a lehetőséget. Van egy prezentáció, amelyet, hogyha minden igaz, nem sokára látni is fogunk. Íme meg is érkezett. Tehát röviden szeretném bemutatni, illetve inkább franciául szeretnék beszélni, tehát szeretném bemutatni, hogy milyen jogi keret képezi a mai munkánknak az alapját, tehát mint vámhatóságnak, vámhatósági munkának az alapját. Először is ott van a 2009 per 116-os rendelet, amely a kulturális javak exportjára vonatkozik, és van ennek egy 2012 per 1081-es alkalmazási rendelete, amely mm, az exportra vonatkozik szintén. Persze ott van a 2013 es rendelet is, amely az Európai Uniós Vámkódexet hozza létre, valamint a 2014 per 60 per EU irányelv, amely a kulturális javak visszaszolgáltatására vonatkozik, olyan esetben, hogyha a kulturális javakat illegális módon hozták ki a tagállamból. Nemzeti szinten itt Belgiumban, Belgium aláírta a 1970-es UNESCO eh, egyezményt, amely a kulturális javak eh, importjáról, exportjáról vonatkozik, exportjára vonatkozik, hogyha azokat a kulturális javakat illegálisan hozták ki az adott országból. Mindezzel párhuzamosan van, az, van egy Irakkal, illetve Szíriával kapcsolatos rendelet is, amely szigorúbb, szigorúbb mind az import, mind az export tekintetében ezen két országból ellopott kulturális javak esetén. És akkor most át is térnék a vám és jövedék hatóságunk munkájára mit is teszünk mi a kulturális javak megvédése érdekében. Először is ott van ez a 2009 116-os rendelet 2 per 1-es cikke, amely kimondja, hogy a közösségből kivitt kulturális javak mindenképpen egy egy export nyilatkozattal kell, hogy történjen. A, ennek a rendeletnek a negyedik cikke ki is mondja, hogy amikor a vámnál, vámhatóságnál bemutatnak, egy, bemutatnak valamilyen kulturális javakat, azokat mindenképpen egy engedély kell, hogy kísérje, amely az adott tagállam hatóságának az engedélye ami az iraki kulturális javakat, illetve a szíriai kulturális javakat illeti. Itt a tiltás vonatkozik mind a behozatalra, mind az exportra ezen kulturális javak esetén. Tehát fontos, hogy legyen engedély, amely lehetővé teszi ezeknek a kulturális javaknak a ki- vagy behozatalát ami a vám nyomtatványokat illeti, tehát az exportnál kell egy olyan nyilatkozat, egy olyan engedély, amelyet a tagállam, a tagállam ad ki a 2009-es rendelet esetén, és Szíria, valamint Irak esetében kell egy külön engedély is, amelyet, a, amelyet az illetékes belga hatóság ki. Ami a vám és jövedék hatóság ellenőrzését illeti. Mi mindig kockázatelemzést végzünk az Európai Unió vám kódexe alapján. A beérkezett információkat felhasználjuk, és elektronikus módon kiválasztjuk, hogy melyik elektronikusan érkezett nyilatkozatot fogjuk ellenőrizni. Ez egy PLDA rendszer, tehát ez a vám és jövedék rendszer amikor kockázatelemzést végzünk, vagy bármiféle ellenőrzést végzünk, akkor ott van ugye a, a termékkód, tudjuk a forrásországot, illetve kell, hogy ismerjük a kulturális javaknak az értékét az export engedély, az export engedélyt ezt bárhol ki lehet bocsátani, tehát mindegy, hogy melyik tagállam, melyik vámhatóságához lehet fordulni a vámnyilatkozat kiadásához, és így az adott kulturális javakat exportálni, illetve importálni is lehet. Rendkívül fontos kiemelni, hogy ez a belga hatóság mm, ideiglenesen leállíthatja a behozatalt, illetve a kihozatalt, és az adott kulturális javakat ellenőrizheti, megnézheti, hogy megvannak-e a szükséges dokumentumok azonban ez a vámhatóság nem határozhatja meg, hogy mennyire kulturális javakról beszélünk. Ez már nem a mi hatáskörünkbe tartozik, illetve a tárolási körülményekről sem nekünk kell döntenünk. Ezek néha nagyon különleges körülmények egyébként. Át is térnék a kulturális javak exportja esetén az ellenőrzésre. Először is a dokumentumokat ellenőrizzük, vagyis megnézzük, hogy a vámhatóságnál milyen nyilatkozatot is nyújtottak be, és az mennyire van összhangban az export engedéllyel. Hogyha bármilyen kétség merül fel, vagy bármi azt mutatja, hogy szükség van ellenőrizni a kulturális javakat, tehát fizikailag megnézni a kulturális javakat, megnézni, hogy az hasonlít-e az engedélyre, az engedélyen található fénykép képre, akkor ezt megtesszük, de még egyszer mondom, nem maga a vámhatóság dönti el, hogy kulturális javakról van ez szó. Az exportengedély három szakaszban zajlik. Először is van egy olyan engedély, amelyet megtart maga a hatóság, egyet megkap a kulturális javakat exportálni kívánó személy, a harmadikat pedig az a hatóság, amely utoljára látja azt a kulturális, javakat, amint azok elhagyják az Európai Unió területét. Itt van tehát, hogyha kamionnal elvisznek mondjuk Belgiumból valamilyen kulturális javakat, mondjuk Görögország területén keresztül ki az Európai Unió területéről, akkor Görögországban fogják megtartani ennek a dokumentumnak a harmadik példányát. Ami az importot, a behozatalt illeti, Mm, itt is kell először egy olyan dokumentum, amely bizonyítja, hogy legálisan hozták be az Európai Unió területére a grúziás javakat. És akkor zárásképpen átérnék arra, hogy hogyan is lehetne javítani a munkánkat. Úgy látjuk, hogy ezt a harmadik szakaszt nem mindig tartják be, és ugye az exportot nem lehet mindig megfelelőképpen ellenőrizni, hiszen nincs meg az export engedélynek a harmadik példánya. Jó lenne, hogyha a már meglévő rendszereket jobban használnánk, és jobban nyomon tudnánk követni ezeknek a termékeknek a mozgását. Ezen túl pedig statisztikákat is tudnánk így szerezni. Nincsenek statisztikák jelenleg minden egyes tagállamban. Ezen, ezekkel azonban jobban tudnánk ellenőrizni az újra behozott kulturális javakat. Ennyit szerettem volna mondani, látom, hogy időközben már le is járt az időm. Köszönöm. Nagyon köszönöm, mondja az elnök, és az Interpoltól átadnám a szót Gonzalo Giordano úrnak. Thank you very much. Distinguished colleagues. Distinguished colleagues, first of all, allow me to begin by thanking Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani, hogy az Interpol itt lehet ma. Ez egy nagyon fontos esemény az egyik fő fókuszpontunkba tartozik, vagyis a világkulturális örökségének a megvédéséhez tartozik ez a téma. Tudjuk, hogy a kulturális javaknak az illegális behozatala az egy nemzetközi bűncselekmény, amely a nemzetközi békét is veszélyezteti, és a, bűnz, a szervezett bűnözés, valamint a terrorizmus finanszírozásával is kapcsolatos. Ezt az ENSZ biztonsági tanácsának határozatai is kimondták. A illegális kereskedelem a kulturális, a kulturális javak esetében veszélyezteti a gazdasági kulturális javakat, és veszteséget jelent a globális közösség számára. A hegai dokumentum is kimondja, hogy a kulturális örökségnek a veszélyeztetése minden egyes embert érint. Itt hatalmas mennyiségekről beszélünk. Az Interpol tagáll- tagországai pedig látják, hogy az elmúlt években 19 ezer ilyen bűncselekményt láthattunk, számos embertel is fogtunk a Pandora, vagyis ez a művelet, amelyet 2015-ben európai szinten végeztünk, 35 ezer műveletet jelentett. A Pandora 2 pedig az Aténa művelet keretében zajlott le, és 41 ezer tárgyat sikerült azonosítanunk. A Pandora és az Aténa műveletek lehetővé tették, hogy prioritásként kezeljük a kulturális, a kulturális javak behozatala illegális kereskedelme elleni harcot és, és, Ismételten elmondanám, hogy az európai régióban az illegális kereskedelem ellen nyilván harcolnunk kell, és még mindig csak egy kicsi részét látjuk ennek a jelenségnek az illegális ásatásokból származó leletek kikerülnek az illegális piacra, és nem is tudjuk, hogy melyik műemlékek, melyik leletek érkeznek illegális esetásokról, hiszen nincsenek, nincsenek ezek leeltározva. A Mindez pedig hatalmas profitokat jelent a nemzetközi bűnözők számára az illegális kereskedelembe került kulturális javak nem mindig rendelkeznek nagy értékkel, de mégis fontos ezeknek az illegális kereskedelme elleni harc. Az Interpol harcol minden egyes ügynökségén keresztül az illegális kereskedelem ellen, és látjuk, hogy ezek a bűncselekmények mennyire, mennyire különlegesek, éppen ezért mennyire fontos, hogy a vám egynök, együtt együttműködjünk, illetve minden régióval együtt. Az egyik kollégám egy UNESCO konferencián van részt, vesz részt jelen, van jelen, és a kulturális javakról szól ez az UNESCO konferencia, főleg a behozatalról. Az Interpol pedig itt Brüsszelben azért van jelen, hogy ismételten hangsúlyozza, mennyire fontos különleges egységeket bevetni a kulturális javak illegális kereskedelme ellen. Mi azt gondoljuk, hogy a rendeletek alapvető fontosságúak, hogy védjük itt Európán belül a kulturális javakat szeretném azt is kiemelni, hogy megváltoztak a csempész útvonalak. Régen mondjuk Egyiptomból, Szíriából van, hogy Dél-Amerikába kerülnek a kulturális javak, és mondjuk Uruguayon keresztül kerülnek át aukciókon keresztül Európába. Láthatjuk tehát, hogy a csempészek elképesztően messzire képesek szó szerint elmenni azért, hogy Európába csempészék a kulturális javakat. Mondanék egy pár adatot is, egy tavalyi felmérésből származnak ezek. 27 választ kaptunk az európai régión belül, 15 tagállam tranzitországnak tekinti magát, 16 forrásországnak, 7 pedig célországnak. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a kulturális javak illegális kereskedelme az európai régión belül egy jelentős probléma. A behozatali szabályok megváltoztatása alapvető fontosságú lenne a enne, ebben a harcban. Szeretnék tehát mindenkit támogatni és buzdítani arra, hogy használja ki a, a, az ellopott kulturális javaknak javakról szó ö, statisztikákat, hiszen itt tudunk csak nemzetközi szinten harcolni ezen probléma ellen, és így tudjuk az SBT, ö, ISIS, illetve Al-Qaida nyomonkövetési bizottságával is együtt dolgozni. Minden egyes, terül, minden egyes ö, tárgy gyat meg kell védenünk, méghozzá megfelelő hatékonysággal. Óvatosnak kell lennünk, és így tudjuk csak a jelenlegi nemzetközi, jelenlegi nemzetközi szervezetbűnözési csoportokkal harcolni. Én ezért vagyok itt, hogy az Interpolnak a nézőpontját kiemeljem, vagyis elmondjam, hogy szigorú behozatali szabályokra van szükség, ugyanis csak így lehet a kulturális örökség illegális csempészete ellen harcolni, amely itt történik Európában nap mint nap. Uh, köszönöm szépen az előadóknak, köszönöm szépen, hogy tartották a hozzászólási időt. Most a társ előadók kapnak szót. Először Moszka asszony, aki az Inta jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a szakértők előadásait. Egy nagyon fontos anyagról van szó, Ami az időkeretet illeti, nagyon ambiciózus uh, rendünk, és uh, a jelentéstevőkkel megpróbálunk uh, egy együttműködő környezetet kialakítani, azért, hogy júliusban szavazásra kerülhessen ez az anyag, illetve megpróbáljuk egymást a lehető legnagyobb mértékben támogatni. Ami a javaslat tartalmát illeti, megpróbálok rövid lenni, és elmondani a prioritásaimat. Üdvözöljük a bizottság javaslatát, a jelenlegi jóalkotást hivatott ezt kiegészíteni, a kulturális javak exportjában, a nemzetközi konvencióknak megfelelően, egy erőteljes eszköz lesz mindez a e, jogellenes e, csempészettel szemben. Illetve ez egy európai közös rendszert e, hivatott kialakítani azért, hogy egy, egyenlő feltéteket teremtsen az üzletek szereplői számára. Ami a magánszereplőket illeti, nagyon fontos, hogy eh, egyensúlyt teremtsünk a kulturális javak megvédése, illetve a versenyképesség megtartása között. Az ilyen módosítási javaslataim ebbe az irányba mutatnak majd. Az Európai Unió vám kódexének megfelelően és a legutóbbi botrányok tükrében, a vámok beszedésénél nagyon fontos egységesen megvalósítani ezt a rendeletet. A második pont kulcsfontosságú lesz <clears throat> a nemzetközi konvenciókkal történő összhang megteremtése és a jelenlegi EU-s jogalkotás vétele. Ez az állami és a magánszektor szabályait is figyelembe veszi, és nem szeretnénk plusz terheket róni az érintettekre, ami a rendelet függelékét illeti. Ez a függelék egy küszöböt tervez, amely száz évet határoz meg, egy olyan kritérium, amely az UNESCO és az UNIDRÁT egyezményével összhangban áll, és lehetővé teszi majd a hatékonyabb küzdelmet a jogellenes, törvényellenes csempészettel szemben. Itt kritériumok kerültek kialakításra, amely a kulturális javak <clears throat> értékére támaszkodik, és lehetővé teszi a vámhatóságok számára, hogy a legértékesebb tárgyakra összpontosítsanak. A konzultációs <clears throat> folyamat résztvevői leginkább ezt a verziót támogatták, a forrás ország, a meghatározó elv, mind az UNESCO, mind pedig az UNIRÁT egyezmény szempontjából. köztes ország, illetve exportország fogalmát nem rétezik. Én a forrásország definícióját javaslom kiegészíteni, kibővíteni, amely magában foglalja azt az országot, ahol régóta beszerezték a kulturális javat, illetve e, más ország szabályt figyelembe véve megvédték ezt, és ezt az exportország definíciája is kiterjeszteném. Ezek 193 ország írta arra ezt a konvenciót, beleértve Észak-Koreát és Irakot, viszont a megvalósítás e, szintje jelentős mértékben különbözik. A gyors eljárást javasoljuk. Azt javasoljuk, hogy ezt a részt töröljük a rendeletből a KKV-k, a piaci szereplők 75%-et képviselik, éppen ezért fontosnak tartom, hogyha létrehoznánk egy eh, helpdesket, egy kapacitásépítési programot, illetve megfelelő alapok létrehozását annak érdekében, hogy a megvalósítás folyamatában eh, támogassuk az érintetteket. Ennyit szerettem volna mondani, és várom a többiek megjegyzéseit. Köszönöm szépen! Dalton úr a jelentéstevő az IMKO képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a szakértők jelenlétét, és hogy megosztották velünk tapasztalataikat. Én egyetértek abban a e, célban, amit Moszkva asszony az imént taglalt, és e, rendszeres együttműködésre számaz, számítok a két szakbizottság között, de azt gondolom, hogy amikor a tartalomról van szó, akkor még nem sikerült megállapodnunk abban, hogy ezt hogyan kezeljük. Az én szempontomból nagyon fontos az egyensúly létrehozása a törvényellenes importálni küzdelemben, viszont nagyon fontos a másik oldalon a versenyképességet fenntartani. Éppen ezért nagyon óvatosaknak kell lennünk, hogy mindez arányos legyen, és legyen egy működőképes rendszer, és nem egy olyan rendszert alakítsunk ki, amely nem tesz további adminisztratív terheket a vámhatóság vállára. Tehát ezzel kapcsolatban nagyon óvatosaknak kell lennünk. Én azt gondolom, hogy egy szűkebb teret kell vizsgálnunk, amely az engedélyezési rezsimet nem öleli fel, a terroristák, az erőzős finanszírozásának bizonyos elemeink. Nagyon fontos az import engedélyezési keret kialakítása, és a konfliktusos zónákban megpróbáljuk megállítani a törvényellenes csempészetet. Hát fontos, hogy ebben közös álláspontra helyezkedjünk. Van né kérdésem a szakértőkhöz, és érdekel véleményünk. Az Európolhoz szól a kérdésem. 90 ezer bűncselekmény és 390 ezer tárgy merült fel. A tárgyak közül eh, hány köthető terrorizmus finanszírozáshoz, és hány származik konfliktusos országokból, Oroszország, Görögország, eh, Uruguayból érkező eh, tárgyak szolgálhatják a terrorizmus finanszírozását, de ezek nem konfliktusos zónák. Tehát szeretnék erre választ kapni. Az azonosítás nehézsége miatt a vámhatóság hogyan tudja mégis a folyamatot ellenőrizni, és fontos, hogy felmérjük a költségeket, amelyeket a tagországnak kell vállalniunk. A hatástanulmány nem tér ki a felmerülő költségekre, de e, nagyon fontos lenne ezt megtudni. Tehát a további kérdésem az a bizottsághoz, hogy készült-e becslés az engedélyek számáról, készítettek egy becslést, de nagyon sok személy, akikkel beszéltem a menők, azt mondják, hogy ez több ezret is jelentett a bizottság tudja azt, hogy miért van különbség a számok értelmezésében, és a bizottság mit gondol arról, hogy az engedélyezésekhez ez eh, mennyi időre van szükség a nyomtatványkitöltéshez, 30 percre a tapasztalt kereskedők részéről, ami pedig a forrásország definícióját illeti, hogyan fogjuk ezt a történelmi területek birodalmak kapcsán értelmezni, amelyek több országot is lefettek, és már nem léteznek. Az elmúlt száz évben Európa térképe jelentős változása ment keresztül, tehát hogyan kezeljük a forrásország definícióját ezekben az esetekben. Hát néhány kérdésem lett volna. Azt gondolom, hogy nagyon jó munkakapcsolat, és minden bizonyal meg fogjuk tudni oldani ezt a kérdést. Köszönöm szépen! És a társelnöknek adom vissza a szót. Köszönöm szépen! Most az árnyék jelentéstevők következnek, illetve a szakbizottságok tagjai. Először az árnyék jelentéstevőknek adok szót a pingpong módszer keretében, imko, inta és így. Utána pedig a többi képviselőnek egy percben adok lehetőséget, hiszen összesen egy óránk van, mint említettem, és szeretnénk a szakértők véleményt, válaszát is meghallgatni. Szabine Wein az első, az IMKO képviseletében. Köszönöm szépen! Nagyon nehéz egy percben kezelni ezeket a témákat, de igyekezni fogok. Az irányelv célja az ENSZ konvenciójának teljesítése, a legtöbb tagország ezt ratifikálta, megvalósította, a második pont pedig a terrorizmus finanszírozás, a, az európai belső piacon a kutatás javakkal történő importtal, ezt meg kell szüntetni, fontos, hogy ne legyen plusz bürokráció és a kis közepes méretű kereskedők helyzetét nem szabad megnehezíteni, akik eh, olyan kutatási javak kereskedelmével foglalkoznak, amelyek viszonylag biztonságos forrásországokból érkeztek, és megfelel a jogalkotás is. Tehát itt eh, nincsenek problémák, meg kell néznünk azt, hogy ha egy kulturális dolog, konfliktusos térségből származik, mindegy, hogy ez közvetlenül az érintett országból exportálják, vagy más országokon keresztül, ezekben az esetekben kell fellépnünk. És fontos, hogy ezt a kereskedelmet megakadályozzuk, módosító indítványokat fogunk benyújtani. A belga kollégához van egy kérdésem. Sokat hallottunk tőle a, a kutatásokat exportjáról, a belga hatóság már most is tesz el valamit olyan esetben, hogyha az importnál kutatásokat mondjuk megállítják, feltartóztatják, és gyanús javakról van szó, mert feltételezik, hogy válságtérségből érkezik. Valésza úr, köszönöm szépen, elnök úr, támogatom ezt a rendeletet, viszont van egy kis gondom a kulturális javak definíciójával kapcsolatban, illetve 250 minimális életkort illetően. történelem, az archeológia, régészet fejlődik, és eh, nehéz megmondani azt, hogy ezeket a gyűjteményeket hogyan kell definiálni. Ez a 250 év talán nem tükrözi megfelelően a problémát, ez az egyik gondom. A második a forrásország eh, definícióját illeti. Az előttem szólók is felhívták erre a figyelmet a ketteszik egyes B bekezdése azt mondja, hogy a jelenlegi terület, ahol létrejött a kulturális érték, illetve ahonnét származik. Nem tudom, hogy ez megfelelő megközelítés ezen definíció alapján eljárni. Mi minősül kulturális javaknak, mondjuk éveken keresztül múzeumban tárolták egy másik országban, nem abban, itt származik, tehát talán ezt is meg kellene vizsgálnunk. Köszönöm szépen. SZND frakció Álmkról. Köszönöm szépen, elnök úr. Szinterpol kollégájának köszöntet szeretnék mondani, ő a számadatokkal bizonyította azt, hogy itt fel kell lépjünk. Nyilván ezeket a kulturális jogokat nem kulturális, illetve karitatív célokra fordították az ebből származó bevételeken, ami a kereskedelmet illeti, illetve a vámhatóságokat, akik feladata az ellenőrzés. Fontos, hogy itt találjunk egy megfelelő keretet, amely a munkát nem korlátozza túlságosan, illetve a vámhatóságok munkája nem korlátozódik. Fontos, hogy ne a terrorizmusra koncentráljunk. Itt nagyon fontos az, hogy itt a az igazságos adózás, az adó elkerülés megakadályozása, fontos, hogy ne a bűn, bűnöző kezében legyen a pénz. Köszönöm. Ön. Köszönöm szépen. Az ECR képviseletében Emma McClarkin. Az ECR támogatja ennek a javaslatnak a kulcsfontosságú pontjait, viszont úgy érezzük, hogy túlságosan széles körül ez a mechanizmus, és aránytalan terheket ró az európai vállalatosságokra és gazdasági szereplőkre, illetve torzítja a piaci helyzetet. Hogyha szeretnénk a célokat teljesíteni, akkor a definíciónak a nagy kockázatot rejtő javakra kell ö, koncentrálnia, mert természetesen használnak. A nem régészeti anyagok, kerámiák, ezeket valószínűleg nem terrorizmus finanszírozásra használják, és a négyes cikke megvalósítása nagy teher lenne. A bizony az engedélyezési eljárás is jelentős terheket ró a hatóságokra. Hogyha a bizottság nem tartja úgy, hogy eléges, elégséges a vámnyilatkozat, akkor kultúrás javakkal kapcsolatban kérdéseket tesz fel. De én úgy érzem, hogy ez nem realisztikus, hiszen nem tudják a vámhatóságok az összes kulturális vagy megvizsgálni, hogy rendelkezik megfelelő engedélyezéssel, engedéllyel az engedélyeket hogyan tervezi a bizottság ellenőrizni, és a készült a pénzügyi és adminisztratív terhekről, akkor ezt szívesen megismernénk Kérdésem a bizottsághoz, amilyen forrásországot érte, mi történik olyan esetben, hogyha forrásországot nem lehet beazonosítani, és nem lehet bebizonyítani azt, hogy az adott kulturális javakat egy másik országban tárolták, annak érdekében, hogy az export országnak minősüljünk. Köszönöm szépen. Alde részéről Szilmovics úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem van. Az elsőt az imént hallottuk, az érték kérdése. Nagyon fontos ezt pontosan definiálni. A kulturális tárgyak értéke nagyon gyorsan változik, és az, hogy hogyan értékeljük valaminek az értékét szintén változik, mégpedig igen gyors tempóban. Tehát a bizottságot kérdezem, hogy erről mit gondol. Második kérdésem a célok. Tehát előzős terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem jegyében hogyan próbálják megtenni a forrásországokat, illetve hogyan próbálják megakadályozni a törvénytelen kereskedelmet. Köszönöm, uh, Marias Háke, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szakértők, beszámolóját, az árnyékjelentéstevők munkáját. Azt gondolom, hogy ez egy jelentős erőfeszítés, annak érdekében a kettős bűnözést megelőző, a törvénytelen kereskedelmet, és javakkal, például, hogyha etnikai tisztogatás része ez, és mindez segíti a legszörnyűségesebb terrorista csoportok továbbjutását. Tehát nagyon fontos értékelni azt, hogy mennyire fontos ez a téma. Üdvözlöm az összes erőfeszítést az ő részéről annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy az értékeket és a kereskedelmet megőrizzük, és ennek a anyagnak ez nagyon fontos része. Azt gondolom, hogy pontosak lehetünk az intézkedéseinkben, arra a sikerre történő építés, ami a a konfliktusos ásványanyagoknál már felmerült. Természetesen el kell kerülnünk azt, hogy túlzott terheket róljunk a KKV-kre, a hatóságokra, illetve az, hogy az administratív terheket csökkenteni szeretnénk, ez egy mindig nagyon jó cél. Jó lenne pontosabban dokumentálni a legitim kereskedelmet az új technológiákkal, és fontos benchmarkokat alkalmazni olyan esetekben, amikor uh, szándékos támogatása van a törvénytelen kereskedelemnek, ezzel magunknak is tartozunk, és bizonyos vagyok abban, hogy egy világos megoldást tudunk találni. Köszönöm szépen, de Jong úr nincs itt, nem helyettesíti senkit. A GUE képviselőinek, Forenza asszonynak adok szót, parancsoljon. Grazie, ehm, io penso sia molto... Köszönöm. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy eh, az Európai Bizottság javasolta ezt a rendeletet a kulturális javak behozataláról az UNESCO kerettel, illetve az Interpol kerettel együtt úgy látom, hogy igen, jövedelmező a kulturális javakkal kereskedni. Éppen ezért fontos megvédeni az mm, archeológiai leleteket, amelyek olyan országokból származnak, ahol fegyveres konfliktusok zajlanak éppen. Időhiány csak kettő kérdést szeretnék feltenni igen gyorsan. Először is, miért döntöttek úgy, hogy csak a kulturál, csak a legalább 250 éves kulturális javakra vonatkozik ez a rendelet, hiszen ez egy korlátozás, amelyet könnyen meg lehet kerülni. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy miért van kettő külön eljárás, tehát miért van az import engedély, és miért van import nyilatkozat, miért van kettő külön eljárás. Köszönöm. Thanks a lot for the Greens IMCO. A zöldek az IMCO-ban, Gréda asszony. Ha megengedi Buchner úrnak, intás kollégámnak adom át az én egy percemet, és akkor ő részletesebben szólalhat fel. Köszönöm szépen. Remélem, hogy nem fogom kihasználni teljesen a két percet és azért is rövidebb lesz a hozzászólásom, mert a legtöbb dolgot már a kollégák elmondták. Néhány apró észrevételem lenne. Mindenek előtt határozottan támogatjuk természetesen a bizottság kezdeményezését. Néhány apró észrevételem ahhoz, amit Moszkászon is elmondott száz év, mint életkori határ, azt jónak tartom, de a 250 év, ami most szerepel a javaslatban, ez, ez illuzórikus hiszen itt nem csak régészeti tárgyakról beszélünk a kulturális javak tekintetében, hanem e, e, technikai fejlődés is figyelembe kell venni ezekben az országokban, még sok minden a gyarmati időkből maradt e, hátra, tehát ezt mindenképpen meg kellene változtatni. Az érték vonatkozásában egyetértek azzal, ami elhangzott, hogy nagyon kényes ügy, hogy egy határértéket szabjunk meg a adott tárgyak értékének, mert ez változik is, és hát sokszor kisebb műtárgyakat el is lopnak. Egyiptomban például a hatóságok nagyon szigorúak, gyakorlatilag nulla tolerancia van az értékkel kapcsolatban, és szerintem ez iránymutató lehetne számunkra is. A gyakorlati végrehajtása is van ö, probléma, hiszen egy speciális csoport foglalkozik a kulturális javakkal az Interpolnál és a rendőrségnél, de hát ők nem lehetnek ott mindenhol, ez a gyakorlatban fog problémákat felvetni. Különösen fontos számomra a tranzit kérdése. Itt az Interpolhoz intéznék egy kérdést nem tudunk valamit elérni akkor, hogyha az európai országokon irányuló tranzit kapcsán egy importengedélyt kötnénk ki, így nyomon tudnánk követni, hogy milyen utat járnak be a többségében ellopott műtárgyak. Köszönöm szépen. Az EFDD Inta nevében Begin asszony. Köszönöm, köszönöm a jelentéstevőknek, és köszönöm a szakértőknek is, akik beszámoltak. A frakciónkban mi is egyetértünk abban, hogy szükség van ezt a területet szabályozni, ugyanis a kulturális javaknak a kereskedelme az illegális tevékenységeknek a finanszírozására használatos, a drogkereskedelemre, illetve fegyverkereskedelemre. Amikor foglalkoztam a közös vámpolitikával, akkor már láttam, hogy mivel külön vámpolitikákat alkalmazunk, így könnyű megkerülni a szabályokat is, és a kulturális javak esetében is ezt láthatjuk, azok a való kereskedelem esetében is ezt láthatjuk. Egyetértek én is azzal, hogy fontos egyértelműen és mindenki által érthetően definiálni a kulturális javak fogalmát méghozzá úgy, hogy ne legyenek fölösleges administratív terhek, és a szabályok mindenki számára érthetőek legyenek, beleértve a KKV-kat is. Ahogyan a kollégáim, ugye én is egyetértek azzal, hogy a 250 éves kor határ az problematikus. Várom a bizottságnak a válaszát erre a kérdésre. Remélem, hogy a szakértők, illetve a jelentéstevők majd teljesen el lesznek kötelezve a jó eredmények eléréséért. Köszönöm. Vizasz úr következik Köszönöm, elnök úr. Ugye két kalapom van, egyrészt az INTA, kalap az Intában betöltött funkcióm mellett a Kult szakbizottságban is előadó vagyok. Szeretnék gratulálni a két jelentéstevőnek, akik kitűnő munkát végeztek. Alapvetően egyetértek mindazzal, amit elmondtak. Nagyon nehéz itt forrásországról vagy kiviteli országról beszélni, ez csak plusz problémákat teremt. Ezen még dolgozni kell. És azzal is egyetértek, hogy mindenek előtt arra nem, nem csak azokra a kulturális javakra kellene összpontosítani, amelyeknek az értékesítéséből terrorizmust finanszíroznak, hiszen a műkereskedők tevékenységét, munkáját ezzel nagyon megnehezítenénk. Ahogyan Schalke kollega is elmondta, nagyon fontos látni azt is, hogy itt olyan tárgyakról beszélünk, amelyek segítenek finanszírozni a terrorizmust, ami akár halálos halálbüntetést kérdését is felveti, tehát mindenképpen a legális célú kereskedelmet kell segíteni. Két kérdésem van a bizottságnak. Elhangzott, hogy a rendelet, és én nyomatékosan üdvözlöm azt, hogy itt egy rendelet született meg, ez a harmonizációt elősegíti, hogy miért az USA-ban alkalmazott 250 éves korhatárt akarják alkalmazni. Nem tudom, hogy egy az egyben el kellene vennünk azt, amit az amerikaiak csinálnak, itt rövidebb kisebb életkort tartanék jónak. Másodszorban a miért az UNESCO-tól tesszük függővé azt, hogy egy import legális-e vagy sem. Itt az UNESCO egyezménynek mi is szerzői vagyunk, de erre szeretnék majd előtt kapni, hogy miért kötjük ezt ennyire az UNESCO egyezményhez. Köszönöm, Egnyi úr következik végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm. Két gyors megjegyzés. Az elefánt csontot mibe, hogyan kategorizálják? Ez kulturális javakhoz tartozik, vagy dísztárgy, műtárgy, hiszen attól is függ, hogy olyan kontinensről származik-e, ahol jelentős veszély a terrorizmus. Talán erről tudna még valamit mondani. A második dolog, elég divatos az, hogy ugye Európába beengednek menedékkérőket. A bizottság szerint jelente problémát az, hogy ezek a menedékkérők esetleg nagyon drága ékszereket viselnek magukon, amikor bejönnek, vagy Európába érkeznek. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak és a szakértőknek szeretném megadni a szót. Mindenkinek kettő perce van. Először is eh, Germódi úr az Európai Bizottság képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Remélem, hogy a nagyon sok kérdésre sikerül ilyen rövid idő alatt válaszolnom. Gyorsan kell végigmennem ezeken. Az első kérdés az volt, hogy a bizottság a special teamet értékeljük el, tehát hogy az Interpolnál működik -e ilyen különleges csoport. Nem, nem értékeltük ezt, mert hogy a tagállamok különbözőképpen szervezik meg ezt a munkát, és mi nem javasolunk egy konkrét módszert. A vámszervek és más hatéságok is részt vehetnek ebben a munkában. Ami az engedélyeket illeti, illetve hogy mennyi időt igényel ezeknek a kitöltése. Nos, tudják, hogy a szövegben a különböző dokumentumokra vannak szabványok, és a végrehajtási rendeletben szabályoztuk ezt. Ezt a kereskedelemből érkező inputok alapján próbáljuk úgy alakítani, hogy megkönnyítsük a végrehajtást, és ne legyen túl nagy az administratív teher. Az összes szám, hát nagyon nehéz megmondani, vagy akár százalékos arányt is, hogy hát az érintett tárgyak hány százalékához kell majd engedély, illetve importnyilatkozat. Most ezt azokra korlátozó esetekre alakítottuk ki, amelyeket nagyon jelentősnek tartottunk talán az összes eset egy százalékára vonatkozhat a, az engedély kötelezettség. Azután forrásország, exportőrország kérdése. Nos, elég világosan elmondjuk a szövegben, ezt, hiszen van egy szabály, az vannak az UNESCO egyezményhez csatlakozott országok, illetve akik nem részesei az egyezménynek, és hát feltételezzük, hogy a, ezeket a szabályokat kell betartatni. A 250 éves korhatár. Hát itt egyensúlyra törekedtünk, tudjuk, hogy eltérő vélemények vannak az élet korhatár tekintetében. Itt vannak exportszabályok is. Az exportszabályok nagyon konkrétan az európai kulturális örökségre al- alkot, vonatkoznak. A belga kollega nagyon helyesen mutatott rá arra, hogy az uniós vámjogban kockázatelemzés és célzott munka folyik. Azt hiszem, hogy a, az import nyilatkozatról már elmondtam, amit tudtam. Az elefántcsont, hát a nyers formájában ez a CITES egyezmény alá tartozik, ami pedig a kérők kérdését illeti, hogy velük is érkeznek-e kultúrális javak, amelyek engedélykötelesek, hát ez ugyanolyan szabályok vonatkoznak rájuk, mint bárki másra. Köszönöm a következő szakértőnké a szó. Köszönöm, elnök asszony, és akkor válaszolnék az első kérdésre, vagyis arra, hogy a vám szakembereknek milyen technikai tudásuk is van. Ahogyan már jeleztem, fontos, hogy lássuk, hogy minden egyes tagállamban együtt kell dolgozni az illetékes hatósággal, ugyanis ők adják ki az engedélyt. Hogyan is működik ez? Hogyha ellenőrzés van, amely a kockázatalaplás kockázat elemzés alapján történik, vagy spontán ellenőrzésről van szó. Tehát az ellenőrzés során a vám nyilatkozatot fogják ellenőrizni, és hogyha valamilyen termékkód, amely szerepel a rendeletben, szerepel a vám nyilatkozatban is, akkor a vám hatóság tudja, hogy kulturális javakkal áll szemben. Ebben az esetben az illetékes hatóságnak a tapasztalatához, tapasztalatát fogják használni, hiszen lehet, hogy a mm, vám mm, ügynökök ismerik a kulturális javakat, na de ez nem annyira ö, specifikus tudás, mint ö, tehát nem biztos, hogy ugyanannyira ismerik a modern fegyvereket, mint mondjuk az egyiptomi leleteket tehát fontos ennek a tapasztalatnak a megosztása. Másik kérdés, amelyet hozzám irány, amely hozzám irányult, a behozatal. Amikor behoznak eh, valamilyen kulturális javakat egy fegyveres eh, konfliktus sújtotta országból, akkor ugye Szíria és Irak esetén már eleve végzünk ellenőrzéseket, ezt a prezentációmban már mondtam, tehát már vannak külön szabályok. Na már most, hogyha olyan kulturális javakról van szó, amely más országból érkezik, akkor is lehet azt ellenőrizni vám szempontból, hogyha mondjuk nincs vám nyilatkozat, akkor kötelező ellenőrizni, illetve a vám értéket is lehet ellenőrizni, valamint az illetékes hatóságoknak lehet jelezni, hogy probléma merült fel valamilyen kulturális javaknak a behozatalával kapcsolatban. Köszönöm. Interpol. Az Interpol képviseletében Giordano úr kap szót. Köszönöm szépen. Engedje meg, hogy spanyolul válaszoljak. Konkrét kérdéseket is feltettek a képviselők az Interpolnak, hogy a Pandora művelet keretében például hány tárgyat sikerült lefoglalni. Nos, azok a számok, amiket én először említettem a lefoglalt kulturális évakkal kapcsolatban, olyan vizsgálatokhoz kötődnek, amelyek még nem zárultak le, ezért ezt, ezeket a számokat nem tudom most ismertetni önökkel. Terrorizmus finanszírozás. Nem mindig csak terrorizmus finanszírozásról van szó, hanem sokszor pénzmosásról, ahogyan ezt jeleztem. A szervezet bűnözés keretében is folyik ez az illegális kereskedelem, tehát nem mindig a terrorizmus terrorizmus finanszírozás a cél. Az Interpol esetében ugye hogyan is működik az Interpolon belül ez a rendszer? Az, hogy az Interpolnak vannak tagállamai, és ezek a tagállamok a fő szereplők, akik tevékenykednek ezen a területen is. A kulturális javak nyomon követéséről még valamit, hogyha minden információnk meg lenne a vámszervektől és másoktól, és hogyha rendelkezésre állna az összes nyilatkozat, vámmári nyilatkozat, akkor könnyű lenne nyomon követni, és akkor tudnánk, hogy honnan jött, származnak ezek a tárgyak, és milyen országokon keresztül vitték őket. De hát nincsenek meg ezek az információk, ezek az adatok. Ösztönzőket kell teremteni, és közösen kell fellépni a kulturális évek illegális kereskedelm ellen. Ha ez sikerül, akkor javulhat a küzdelmünk eredményessége. Köszönöm szépen a szakértőknek, amit elmondtak, nagyon hasznos volt meghallgatni önöket. Köszönöm a társelnöknek is a munkát, és a következő ülésünkön